da República Portuguesa. A portugál köztársaság elnöke. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine azt kérném mindenkitől, hogy foglaljon helyet. Nagy megtiszteltetés számomra, kedves kollégák, hogy itt üdvözölhetem körünkben a Portugál köztársaság elnökét. Anibal Cavaco Szilvát. Hölgyeim és uraim, kivételes helyzet az, hogy um, két olyan személyiséget üdvözölhetünk itt, akik fontosak voltak abban, hogy Portugália az Európai Unió tagja legyen. Nagyon fontos szerepet töltött ezbe a ma meghívott vendégünk Portugália integráció szempontjából, viszont ma más minőségben üdvözölhetjük itt, hiszen most ő Portugália elnöke, illetve Barroso úr, és nagyon fontos szerepet játszott a portugál európai integrációjában, úgy mint miniszter, illetve államtitkár. Tehát mindenképpen különböző funkciókban találkozhattunk portugáli elnökével itt. Üdvözlöm itt, üdvözlöm a bizottság elnöket is, és szeretném is azonnal megadni a szót kavakos Silva elnök úrnak. Signor Presidente. Az Európai Parlament elnöke, az Európai Bizottság elnöke, hölgyeim és uraim, az Európai Parlament tagjai. Szeretnék köszönetet mondani önöknek a meghívásért, azért, hogy szólhassak önökhez. Mélyrehatóan tisztelem az Európai Parlamentet, szerepét, hiszen a parlament az EU közep, középpontjában foglalja helyét. Ahogy ebben az intézményben 2007. szeptemberében mondtam, nagyon is jól ismerem az európai integráció folyamatát, és az önök munkáját. Nem felejtem el, hogy őszintén és hűen támogatott engem a parlament, akkor, amikor miniszterelnök voltam, azokban a hónapokban, amikor az első portugál elnökséget vezettem 1992-ben. Megelégedéssel nyugtázom azt, hogy a parlament mennyit fejlődött a Maastrichti időszak óta. A Lisszaboni szerződés megerősítette helyén valóan a parlament szerepét, együttes jogalkotóként és ez azt jelenti, hogy az unió döntései demokratikus szempontból legitimebbek, mindez hozzájárul az európai polgári kultúra mélyítéséhez. Nem is lenne jobb hely arra, hogy megosszunk, megosszak néhány gondolatot, a kihívással kapcsolatosan, hiszen ez most a legaktuálisabb kérdés államaink és állampolgáraink számára az európai projektet illetően. Az elmúlt tíz évben az Európai Unió konkrétabbá vált, mégpedig rendkívüli különleges politikai építményt hozott létre, és ez sokak számára modellül szolgál. Megszüntettük a határokat, szabad folyást adtunk a tudásnak, a kultúrának, és közös piacot hoztunk létre, a legnagyobb gazdaságot hoztuk létre a világon, bevezettük az egységes pénzt, és a hozzátartozás közösségét valósítottuk meg. Ma sajnos azt kell konstatálnunk, hogy azok a vágyak, azok a vívmányok, amelyek amiket az alapító atyák időszaka óta elértünk, ezek nem vehetők készpénznek, hiszen gyengült a gazdaság, és több országban recesszió van. A munkanélküliség drámai realitás. Ez a két kihívás áll jelen pillanatban előttünk, és ezekre még nem találtuk meg a hatékony választ. Éppen ezért nem meglepő, hogy Ezekhez a problémákhoz társul még az, hogy a döntéshozók és az állampolgárok között egyre nagyobb a távolság. 28 évvel ezelőtt, mégpedig 1985-ben Portugália a Jeronimos kolostorban aláírta azt, hogy hivatalosan is csatlakozik az az európai közösséghez, és akkor a demokratikus folyamat ennek köszönhetően megerősödött Portugáliában, és ez országunk fejlődéséhez is jelentősen hozzájárult. Azóta Portugália aktívan részt vett az európai projekt konszolidálásában. Portugália a történelmének örökségét is Európa többi országának gazdagítására átadja, és Afrikával, Latin Amerikával sajátos kapcsolataink vannak. A diaszporánk mindenütt ott van, a világ minden sarkában, és a portugál nyelvű országok közösségéhez is hozzátartozunk, ezt összetartjuk, és ez hozzájárul értékeink, európai értékeink, terveink erősítéséhez. Jelen pillanatban, mint tudják, Portugália igen erőteljesen érzi a gazdasági és pénzügyi válság hatásait, ennek súlyos kihatásai vannak szociális szempontból. Az elmúlt évek igen bonyolult évek voltak a közelmúltunk történelmében. 2011 út, közepe óta Portugália jelentős erőfeszítéseket tett gazdasági kiigazítás, strukturális reformok terén a nemzetközi intézményekkel együtt eldöntött program keretében. A konszolidációs folyamat előre haladt, annak ellenére, hogy a külső gazdasági körülmények igen kedvezőtlenek, sokkal rosszabbak, mint ahogy azt előre irányoztuk, ahogy azt az intézmények is előirányozták, és igen, aszimmetrikus sok érte az országot, a recesszió igen kemény, ezt most már 10 negyed éve érezzük, 17,7%-os a munkanélküliség, a fiatalok esetében pedig 42%-os Agasztóan növekszik a szegénység kockázata igen súlyos áldozatokat követelnek Portugáliától. Még ez az ország csodálatra méltó érzetről tett tanúbizonságot, erősödött a szolidaritás, a kölcsönös segítségnyújtás, és ennek segítségével lehet bizonyos drámai problémák hatását enyhíteni. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Ez a válság a kölcsönös függőségre hívta fel a figyelmet az EU tagállamok és az e euró övezet tagállamai körében. Ez az integráció szintjének logikus következménye. Ma nem lehet a valamely tagállam helyzetét elválasztani az általános európai kontextustól. Összefoglalva unió vagyunk, nem pedig tagállamok és piacok egyszerű csoportja, és ez igen nagy különbség amikor arról van szó, hogy megértsük a jelenlegi helyzetet és meghatározzuk a legjobb válaszokat a helyzetre. Az elmúlt években el kellett ismerni az EU erőfeszítéseit a támogatást illetően finanszírozás terén, amelyet a tagállamoknak nyújtott az EU azon tagállamoknak, amelyek igen nehéz helyzetben találták magukat. Itt a pénzügyi felügyelet, a gazdasági politika elmélyítését jelenti. A központi bank határtalanul közbelépett a szekunder piacon az állami adósságot illetően, és ez mérföldkő azért, hogy a spekulatív támadások ellen felvegyük a harcot, hiszen ezek alásták az euróvezetet. A pozitív fejlemények ellenére el kell ismerni, hogy ez a válság az unió gyengeségeire hívta fel a pontot, lassan válaszol az EU az euróválságra, és a válság még mindig fennmaradt, nincs gazdasági növekedés, nincsenek új munkahelyek. 2012-ben az euróövezet 0,6%-os csökkenés mondhatott magáinak, és ez negatív hatással volt a 2013-as évre is. A munkanélküli fokozatosan csökken, a munkanélküliség fokozatosan nő az elmúlt hat évben, és nagyon magas a munkanélküliek száma, mégpedig 26 millióan, közülük 5 millió fiatal, és most már ez a hatodik negyedév, amikor a termelés csökken, és a befektetések is. Ezt látjuk az Egyesült Államok és Japán vonatkozásában is. Megszorításokat vezettünk be, mert a költségvetés nem volt egyensúlyban az államokban, nem volt gazdasági növekedés. A strukturális reformok késlekednek, és ez több tagállamban a versenyképességet veszélyezte veszélyeztette. A finanszírozás sok tagállamban igen negatív a vállalkozások számára, és a bizalom is csökkent, ez káros a beruházások számára. A kínálat az euróövezetben csökkent, és Portugáliában súlyos intézkedéseket kellett bevezetni azért, hogy a deficitet csökkentsünk. Ez tovább mélyítette a recessziót, a munkanélküliség pedig szociális szempontból már elfogadhatatlan. Amikor azon országokra gondolunk, amelyek konszolidálni kívánják az állami deficitet, és hogyha még itt megszorító politikákat is vezetnek be, nem csak itt, hanem más államokban is, akkor azt látjuk, hogy a helyzet rosszabbodik az egész unióban. És azt is tapasztalhatjuk, hogy mi történik más gazdasági blokkokban, ahol expansionista politikát választottak. De ez nem azt jelenti, hogy az Európai Bizottságnak vagy a parlamentnek nincs jövőképe, hiszen a gazdasági növekedésért és a munkanélküliség megszüntetéséért kívánnak tenni. Ennek ellenére még nem sikerült a költségvetési egyensúlytalanságot helyreállítani. A bizottság elnöke viszont kijelentette itt a parlamentben, hogy nem tudunk a fegyelem és a szankciók alapján erőteljes gazdaságot létrehozni, növekedést, munkahelyteremtést. Azt is tudjuk, hogy hány alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy itt meghallgassuk a képviselőket, különböző politikai családokat képviselő képviselőket, beleértve a portugál képviselőket, és ön, Schulz elnök úr, mindannyian felhívták a figyelmet erre a problémára, amit prioritásként kell kezelni a tagállamok politikai kényszerűségei és hezitációja oda vezetett, hogy végül is a pénzügyi problémák néhány országban az összes országra kihatottak, és az euróövezet válságát nem lehet megoldani a megszorítások politikájával azon országokban, ahol túlzott deficiteljárás van folyamatban. Kiigazítási eh, programokat hamarabb el kellett volna ismerni, és azt is, hogy eh, az automatikus stabilizátorok milyen előnyökkel járnának vagyis eh, nem a költségvetési konszolidációra kellett volna hangsúlyt helyezni, mert a gazdasági recesszió az adóbevételéket csökkenti. Nagy a függőség gazdasági pénzügyi szempontból, erre már az előbb utattam, utaltam, és ez azt követeli a tagállamoktól, hogy koordinálják politikájukat. Az államok, az országok egyedül már nem tudják megoldani problémáikat. Másrészt pedig európai szinten még nem rendelkezünk minden eszközzel ahhoz, hogy hatékonyan lépjünk. Átmeneti időszakban vagyunk. A múlt eszközei nem elegendőek ahhoz, hogy Európa válaszoljon a jelen kérdéseire, sem arra, hogy a jövőt előkészítse. Éppen ezért egy igazi gazdaság és monetáris unió felé kell haladnunk, ennek különböző összetevőivel együtt, banki, költségvetési és gazdasági összetevőivel. Ennek döntő elemnek kell lennie az EU stratégiájában. Volt néhány helyén való hozzájárulás, például vita volt az új integrációs fázisról, és én itt a blueprintről beszélnék, arról a mintáról, ami az elmélyített gazdasági monetáris Uniót illeti, ezt a bizottság terjesztette elő. A parlament szerepe itt központi. Biztos vagyok benne, hogy a parlament eleget fog tenni felelősségének, és meg fog felelni az állampolgárok elvárásainak. Tisztelt parlamenti elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Európa sikere alapvető Portugália számára, de ez ennek ellentéte is igaz. Portugália számít az intézmények és a partnerek támogatására. Természetesen a gazdasági fejlődés előmozdítása, munkahelyteremtés, szempontjából fontos ez a támogatás, és mindez alapvető, hogy a célt elérjük. Egyrészt javítani kell a gazdaság finanszírozásának feltételeit, főként a KKV-k finanszírozását, azért, hogy az Európai Beruházási Bank és a strukturális alapok itt jelentős szerepet játszhassanak. Ugyanígy az Európai Központi Banknak is választ kell adnia, hiszen a bank teszi lehetővé azt, hogy a monetáris hogy monetáris szempontból megfelelő legyen az euróövezet működése. Mindez alapvető azért, hogy a hitelpiacok elaprózódása, szétaprózódása ellen harcoljunk, és az állami adósságok kockázata ellen, valamint kiegyensúlyozottan a versenynek megfelelően finanszírozzuk a gazdaságot. Feltétlenül szükséges a hitel, a túlságosan drága hitelt megváltoztatni a vállalkozások számára. Ez igen súlyos probléma például Portugáliában. A hitelválság Portugáliában, a hitelek ára sokkal magasabb Portugáliában, mint más országokban a vállalatok számára, és ez káros a befektetések, beruházások számára, valamint mi ezt igazságtalannak találjuk. Másrészt pedig az is helyén való lenne, hogyha kiegészítést végrehajtó országok számíthatnának az európai bátorításra, támogatásra a strukturális reformok terén, terén, amelyeket be kell vezetniük azért, hogy versenyképesek legyenek a világpiacon. Ugyanígy garantálni kell az állami adósságok fenntarthatóságát. Például időlegesen hozzá kellene férni egy speciális rendszerhez, amely lehetővé tenné számukra, hogy adókedvezményeket adjanak a befektetőknek kényes ágazatokban. Néhány szót szólnék a többéves pénzügyi keretről is egyrészt megértem, más pedig, másrészt pedig osztom azt, hogy sokan frusztráltak itt a parlamentben, figyelembe véve az Európai Tanács ambícióit. Ennek ellenére a jelenlegi körülmények között felhívást intézek azért, hogy gyorsan jöjjön létre egy megállapodás a tanácson belüli tárgyalásokon. Van egy másik követelmény, hogyha azt akarjuk, hogy Portugália sikeres legyen, akkor a külső finanszírozási piacok ra kell visszatérni, hiszen ez szintén mérföldkő lenne a bizalom erősítésében, és így a beruházások, befektetések újraindulának az országomban. Az első lépéseket sikeresen megtettük, amikor a 5 és 10 éves kötvényeket bocsátottunk ki az adósságaink kapcsolatosan, és ennek ellenére az európai partnerek támogatása szükséges. Az adósság visszafizetés meghosszabbítása, ez szintén igen pozitív lépés volt Portugália esetében. Az Európai Központi Bank pedig közbelép a szekundérpiacokon az állami adósság vonatkozásában. Emlékeztetek arra, hogy az állam és kormányfők az európai övezetben elkötelezték magukat 2011. júliusában, és erre emlékeztettek e, ugyanezen év októberében, vagyis arról van szó, hogy továbbra is támogatják azokat az országokat, amelyek kigazatási programokat vezettek be, mindaddig, amíg nem találják meg ezek az országok a hozzáférést a piacokhoz. Abban az esetben, hogyha a programokat megvalósítják ezek az országok, reformokat kell végrehajtani a kötelezettségvállalás jegyében, és ez biztosítja számunkra az utat azért, hogy visszatérhessünk a piacokra. Elnök úr, tisztelt képviselők, az európai építményt hosszú ideje építjük, és ezt közösen tesszük meg ezek a civilizációk a demokráciát és a szabadságjogokat védik. Európába sokan szeretnének megérkezni, nem csak gazdasági szempontból, hanem itt az emberi méltóság eh, térségéről is szó van, a szabadságjogok, az igazságosság térségéről. Ennek ellenére csak egy világháború után, egy világháború után, amely lesújtott erre a kontinensre, és amely több millió életet követelt. Csak ezután, a világháború után lehetett létrehozni egy méreható uniót a különböző államok által. Hogyha nem lenne unió, akkor meg lenne annak a kockázata, hogy más konfliktusok és tragédiák történnének. Ezek soha nem távolodnának el tőlünk, ezek veszélye. Az Unió a béke projektje, ahogy a Nobel-bizottság is nemrégen erre emlékeztetett. Az alapító atyák álma, a béke projekt, a stabilitás, a jólét terve azóta, az alapító atyák óta hosszú utat tettünk meg, több évtizedet, és egy igazi gazdasági és monetáris unió felé haladunk. Nagyon jelentős lépéseket tettünk meg a politikai unió terén is. Ma Európa a fiatalok kollektív sorsa, akik most már határok nélküli területen élnek. Az új európai generáció így nőtt föl, és már nem is fogadják el azt, hogy másképpen éljenek. A béke nevében úgy döntöttünk, hogy megsokszorozzuk erőfeszítéseinket azért, hogy nyitottabb, szabadabb Európát hozzunk létre, szolidárisabbat, a kohéziót. Ez már történelmi tény, de úgy, de büszkék vagyunk, hogy ennek az uniónak tagjai lehetünk, büszkék vagyunk arra, amit elértünk, nem volt könnyű ez az út. Súlyos hiba lenne, hogyha Európa felhagyna ezzel a szellemmel, a szolidaritással, az unióval, és hogyha elhagynánk ezt a modellt, ha elhagynánk mindazt, ami garantálja az uniót. Itt a globalizált eh, világban erre van szükségünk, és itt a szolidaritás politikai és morális szükségszerűség a különböző tagállamok részéről. Egyben ugyanakkor ez alapvető elv a közös érdekek védelmében. Együtt vagyunk, unió vagyunk, unió vagyunk akkor, amikor igen a, a szükség éveit éljük meg, a hét szűk esztendő időszakát. A demokrácia legitim, és az európai népek viszont egyre jobban eltávolodnak vezetőiktől. Igen, aggasztó jelek mutatnak erre. Az európai projekt most már nem mozgósítja olyan mértékben az embereket, már nem olyan lelkesítő. A válság nemzeti egoizmust teremtett, pedig azt hittük, hogy ezen már túlléptünk. A szellemmel ez ellentétes, hiszen ebben a szellemben építettük az uniót, és a szabadság és az igazságosság térségéről álmodtunk. Most 26 millió áll, munkanélkülünk van, és éppen ezért az európai válság európai megoldást követel. Az európai megoldás nem csak gazdasági vagy pénzügyi jellegű. Mindenek előtt szociális válaszra van szükség, kulturális és politikai válaszra, amely a népek, az európai népek legitim várakozásának felel meg. Csak ilyen módon tudjuk a bizalmi válságot leküzdeni és legitimé tenni az európai döntéshozókat. 2013 a az állampolgárok éve, 2014-ben pedig európai választások lesznek, európai parlamenti választások. És biztos vagyok benne, hogy ez tesztelni fogja az állampolgárok mobilizálását. Azért, hogy megtartsuk Európa népeinek bizalmát, nem elég a retorikával élni, vagy a szándékokat kinyilvánítani. Ahhoz, hogy az állampolgárok higgyenek és bízanak az európai intézményekben bátor döntéseket kell hozni, mégpedig sürgősen, azért, hogy autentikus legyen a kollektív terv. És ez az érdeke a közösségi módszernek, ez az érdeme. Már nem vesztegethetjük az időt. Most 2013-ban kell reményt adnunk 6 millió fiatalnak, akiknek nincs munkájuk az európai állampolgárság évét ünnepeljük, és ez azt jelenti, hogy a gazdasági növekedés és a munkanélküliség elleni harcot kell kitűznünk célként, és így tudjuk az állampolgárok bizalmát megnyerni az Egyesült Európa érdekében. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, ahogy a Schumann nyilatkozat mondta, és ezt most idézem, Európa nem jön létre egy csapásra, sem együttesen, hanem csak konkrét lépésekkel, konkrét eredményekkel, mégpedig úgy, hogy ha megvalósítja a szolidaritást. Ma nem tudnánk jobban leírni azt, hogy milyen kihívás áll előttünk, és az sem, hogy hogyan kell ezzel szembeszállni. Az autentikus szolidaritás ideje jött el, és az, annak az ideje is, hogy konkrét eredményeket mutassunk az állampolgároknak, azért, hogy Európa ne veszítse el a reményt abban, amit mindannyian létre akarunk hozni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt államelnök úr, ezeket a szavakat, hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy az önök nevében is szólhatok, amikor azt mondom, hogy köszönetet kell mondanunk Kavako Szilva úr.